A nemzeti vezetés köz, hat tagja közül öten ellene vannak a jelenlegi vezetésnek. Valamennyien a 1979-es forradalmi vezetésnek voltak a tagjaik igazi szandinisták, és ma Ortega üldözi őket. Azért töltözi, mert azt védik, amit régebben Szomoza ellen együtt védtek. A, az üldöztetés több száz és ezer embert üldöz el a Nicaragua. Nicaragua így néz ki Ortega alatt. Szektarizmus, tudatlanság vezérli. Az, mert nem szereti Ortega Nicaraguát, neki teljesen mindegy, a vezetőket csak saját maguk érdekli, az az állásfoglalás, amelyet holnap elő fogunk terjeszteni, nemzeti konszenzusnak az eredménye. Azt követeljük, hogy kerüljön felfegesztésre az Európai Unió Nicaragua közötti megállapodás, mindaddig, amíg ez a kormány, ez a vezetés a saját népét, saját fiait tartja börtönben. És azt mondom, amit 79-ben mondtunk, éljen a szabad Nicaragua. Köszönöm szépen, Pimenta úr. Itten elnyomásról és fogvatartottakról beszélünk Franciaországban, Spanyolországban. Az Európai Unió továbbra is manipulál a tényekkel, és különböző beavatkozási stratégiákról beszél egész Latin Amerikában. Nagyon jól tudjuk, hogy Nicaraguában a szociális rendszerek a megreformálása az abból áll, hogy a nemzetközi valuta alap neoliberális intézkedéseit akarják végrehajtani és ezzel manipuláltak a reakciós jobboldali erők, és ez az erőszak hullám, ezt nagyon jól tudjuk, nem csak a kormány és a hatóságok ellen indult, hanem a szandinisták ellen is, akiket meggyilkoltak, akiket megtámadtak. Ez a kormány kezdeményezés, hogy az ellenzékkel tárgyalásokat kezdjenek, és békés megoldásokat dolgozzanak ki. Az Egyesült Államok kormánya a szankciókat köt ki, gazdasági vétóval megakadályozza, hogy hitelhez jussanak, megsérti az ENSZ alapokmányát, tehát csak, szaba, csak a különböző hazugságok vannak, amivel támadják a latin így Nicaragua haladó erőit is, az önrendelkezéshez való jogukat, és hogy szabadon beszélhessenek, dönthessék el a gazdasági kulturális politikájukat. Señor Pimenta, la señora Gómez le dirige una tarjeta azul. No. Kék kártyás kérdést elfogad-e? Nem. Ez esetben korra a képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. A történelem semmit nem tanít minket, ahogy tűnik, különösen Nikaragában. 79-ben Ortega volt ellenzékben, egy diktatúrával szegült szembe, amely az ellenzéket vérbe folytotta. Most a szanőista Ortegának már nincs ellensége, nincs diktátor, aki ellen szembe száll, hanem ő maga lett diktátor az országban eltüntetések, kínzások, börtönbevetések zajlanak, és Ortega megy az alkotmány által kijelölt határokon a hatalom gyakorlásában. Tehát ez egy valódi diktatúra, a világ nem érdeklődik iránta, mert Nicaragua a világ egyik legszegényebb országa. És itt kiszolgálói vannak ennek a diktátornak, diktatúrának, Nos, ilyen szörnyű körülmények között azt hiszem, hogy azonnal egyéni szankciókat kell megfogalmazni a bizottság részéről a rezsim képviselőivel szemben, akik a jelenleg zajlós és emberi jogsértések felelősei. Köszönöm. Elnök, köszönöm. Borgézió képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Ez a szöveg, amiről most beszélünk, sok dolgot tartalmaz, amivel egyet tudunk érteni. Ez egy nagyon sokat szenvedett ország, sokan azt mondják, ez lesz a következő Venezuela. Ugyanakkor van itt valami, amit kihagytunk. Egy dologról nem beszélünk, a nemzetközi közvélemény ismeri ezt a tényt, de az EU úgy tűnik, hogy ezt figyelmen kívül akarja hagyni. Mégpedig azt, hogy ez a rezsim évtizedeken keresztül a legszörnyűbb terroristákat fogadta be, többek közt a vörös brigádok képviselőit, amelyek Olaszországot, akik Olaszországot borították vérbe. Morroának meggyilkolásáért is felelősek. És most Olaszország nyomás gyakorlására az egyik legveszélyesebb vörös brigád tag tér vissza, aki teljes szabadságban volt eddig. Egyetlen egy éjszakát sem töltött tömlőcben. Alessio Kazimirről van szó, aki egész nyugodtan él, egyfajta luxus éttermet üzemeltet Managuában. Erről senki nem szól, erről a botrányról. Talán azért, mert az EU más országa is befogadtak ilyen személyeket hosszú időn keresztül. Az olasz kormányhoz hasonlóan mi is azt kérjük, hogy azonnal adják ki ezt a bűnözőt Olaszországnak, ezt a gyilkost, és ébredjen fel végre Európa, elég ebből a szégyenteljes magatartásból ezen terroristával szemben. Vele soha nem foglalkoztak, noha Olaszországban nagyon sok áldozata van a terrorizmusnak, akik végre igazságot követelnek, és ez tényleg szégyenteljes teljes azonnal meg kell szüntetni ezt a súlyos mulasztást a nemzetközi közvéleménnyel szemben és a terrorizmus áldozataival szemben, valamint azokkal szemben, akik Moro elnök úr meggyilkolásának áldozatai voltak. Mátó képviselő következik. Señor ayúdennos. Köszönöm szépen, elnök úr. Nikaraguának segítségre van szüksége. Mindazok, akik börtönben vannak, az egyre jobban elhalkuló hangukon azt mondják, kérlek segítsetek nekünk. Olyan emberekről van szó, akik börtönben vannak, akik azért kerültek börtönbe, mert felemelték a szavukat egy olyan vezető ellen, aki diktátorként irányítja az országot. Olyanokról van szó, akik a demokráciát védik, akik a szólásszabadságot védik olyan férfiak és nők, akik nem hajlandóak fejet hajtani a diktátor előtt, akikben még mindig van remény. Találkoztunk ezekkel az emberekkel, láttuk őket, meghallgattuk őket, bejuthattunk a börtönökbe, és ígéretet kaptunk a nikaraguai kormánytól, hogy nem lesznek megtorlások ezek ellen a személyek ellen de elég megnéznünk a Flores ügyet, vagy számos másik ügyet, és azonnal láthatjuk, hogy ezek a megtorlások nagyon keményen működnek a mai napig. Mi itt az Európai Parlamentben a demokrácia védelmezőinek nevezzük magunkat, és akkor nem csak itt az Európai Unióban kell megvédenünk a demokráciát, hanem mindenhol a világon. A társadalmi tiltakozások kezdete óta 300-an meghaltak, 1400-an megsebesültek, több ezeren elhagyták az országot, több százan börtönben ülnek. Egyetlen pillanatig sem várhatunk, az Európai Uniónak azonnal lépnie kell. Biztos úr, vissza kell állítanunk a demokráciát Nikaraguában, mert ez igenis az ön bizottságának is a felelőssége. Keménynek kell mutatkoznunk, és egyértelműen fel kell lépnünk az Ortega rendszer ellen. Ahhoz, hogy valódi párbeszéd kialakulhasson, azonnal is feltétel nélkül szabadon kell bocsátani minden egyes politikai foglyot, és a nikaraguai népet sem zaklatni, sem megfélemlíteni nem lehet. Ki kell mondanunk, hogy elegünk van, és hogy minden nikaraguainak joga van ahhoz, hogy emberi módon éljen. Ezt kérjük a bizottságtól, hogy buktassa meg azt a szemét, azt az árulót, aki elárulja az országát, aki, demok- aki a demokrácia köpenye alá bújva a saját régi barátait és társait börtönzi be és teszi tönkre. egyszerűen csak azért, mert nem tudja elengedni a hatalmat, betegesen ragaszkodik ehhez a hatalomhoz, és képtelen ettől megválni. A demokrácia alapelveit kell védenünk, az emberi méltóságot kell védenünk, és a demokratikus klauzulát minden egyes esetben alkalmaznunk kell Nicaragua és minden közép-amerikai ország esetében. Köszönöm szépen, Valenciano képviselője a szó. Köszönöm. Szeretném elmondani a kollégáknak, Pimenta Lópeznek például, hogy Spanyolországban nincsenek politikai foglyok. Spanyolország ugyanis bizonyítottan modern demokrácia. Ezt bármikor el tudom mondani. Teljes mértékben elfogadhatatlan, hogy valaki azt mondja, hogy Spanyolországban politikai foglyok vannak, ezt üzenem a kollégának. Tudom, hogy már elment, de remélem, hogy valaki átadja majd neki az üzenetet. Mindannyian azt mondjuk, hogy Ortega fellépése elfogadhatatlan, és úgy gondolom, hogy a világon mindenhol meglepetést okozott ez a fellépés, és az, hogy pontosan Ortega az, aki egy ilyen totalitárius kormányt felállít. A parlament képviselői elmentek Nicaraguába, Hauregi kolléga volt a parlamenti delegáció vezetője, és már akkor is elmondtuk, hogy egyértelmű, hogy hallassuk a hangunkat. Rendkívül fontos, hogy megfelelő üzenetet juttassunk el a nikaraguai elnökhöz, hogy elinduljon a párbeszéd. Igenis, párbeszédre van szükség, amely megfelelő körülmények között valósul meg, például a politikai foglyok szabadon bocsátása, a megtorlások megállítása és a szólás szabadságának érvényesülése. Ezek alapvető fontosságúak ahhoz, hogy elindulhasson az Ortega kormányával való párbeszéd. Köszönöm szépen, eh, Krasnodevski kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves képviselők! amikor Nicaraguában elkezdődött a forradalmi rendszer, akkor kiderült, hogy itt nem a megszorító intézkedések ellen léptek fel az emberek, hanem azok ellen, akik a jogukért, jogaikért, a szabadságukért kezdtek el küzdeni hanem a ö, nagyon polarizált országban a ö, demokrácia szervede, szenvedett csombát. 700-an börtönbe kerültek, többen meghaltak, majd csak nem mind politikai okok miatt. A kormány azt mondta, hogy nem lesz semmiféle megtorlás az aktivisták ellen. Ez is szerepel egyébként állásfoglalásunkban. A nemzeti párbeszéd helyreállítását szorgalmazzuk, és, de ez nem sikerült. Ezért kell rámutatni arra is, hogy nem az Európai Unió, az, amelyik megoldást hozhat a válságra. A nikaraguai népnek, az feleknek kell együtt dolgozniuk. Nekünk, mi a persze dolgozunk azért, hogy az alapjogokat az alap, és a szabadságot biztosítsuk az országban. Köszönöm szépen, Alviro úr. Köszönöm szépen a nagyon erős elnyomás, amit a nikaragói kormány alkalmaz az ellenzőivel szemben, ez egy olyan stratégia, amivel az ellenzéket kívánják megsemmisíteni. A jelenlegi kormány a szomozának a módszereit alkalmazza, annak a diktátornak a módszereit, aki ellenők maguk is harcoltak. A parlamenti látogatásunk során, amely januárban járt Nikaragóban, egyértelművé vált, hogy fel kell lépnünk itt az ideje, hogy felépünk. Eh, ahhoz, hogy tartós megoldás születhessen, kik el kell engedni a politikai foglyokat, abba kell hagyni a zaklatásokat, a megfigyeléseket, csak így lehet eljutni a párbeszédig. Ahogy az állásfoglalás is mondja, és az Unió külszolgálata, a tagállamoknak egyet kell érteniük a szankciókban, a, de oly módon kell ezt megvalósítani, hogy a kormányzat tagjait érintsék ezek. A, a demokrácia záradéknak az alkalmazása a ez mindenképpen szükséges. azt, hogy következik. Köszönöm szépen, elnök úr tisztelt biztonság, január végén jártam Nicaraguában, ahol az Esperanzai női börtönben, Maya Coppensben találkoztam 23 éves orvoson hallgató nővel, aki a 2018-as diák mozgalomnak volt az egyik tagja, politikai okok miatt tartják börtönben. Most felfüggesztették az ugyanaz éle éjségsztrájkjukat, mégis nagyon aggasztóak azok a az egészségügyi feltételek, amikben tartják őket. Ezeket független orvosi ellátásban kellene őket részesíteni az 1950-es ENSZ foglyokra való egyezményének megfelelően. Voltak, akik ugyan szabadság, szabadságra helyeztek, de gyakorlatilag házi őrizetben vannak, állandó ellenőrzés alatt. Érzékenyíteni kell a nemzetközi közvéleményt is minden politi- nigaragói politikai ö, ö, fogoly helyzete iránt, akik körülbelül 670-en vannak. Kötelességünk, hogy segítsünk. Viang úr következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Egy hónapja ezelőtt itt ebben a teremben, ahogy Gabriel Mátó is már elmondta, felhívtuk a figyelmet, hogy milyen helyzet van a nikaragai foglyok esetében Nikaraguában, akik egyébként megtorlásokban részesültek azért, mert beszéltek európai képviselőkkel. A rossz bánásmód, a, a véget kell vetni a fogvatartásnak is, csak úgy, mint a fiatalok szabadságának korlátozásába. Ortega ö, rendszerének meg kell kezdeni a tárgyalásokat, tárgyalásokat az ellenzékkel, és be kell tartaniuk az ígéreteiket, nevezetesen ki kell szabadítaniuk a foglyokat, és ahogy ez szerepel a holnapi állásfoglalásunkban is. Körülbelül 400-an haltak meg, plusz körülbelül 2000 sebesült is van a nikaragai válság helyzetben. ezek az emberek a kormány elleni tüntetéseken sebesültek meg. Tehát, hogy itt követeljük a parlamentben az állásfog, a május, tavalyi május 31-i állásfoglalás óta tisztességes, átlátható választásokat kell elérni, és ehhez egy választási reformra is szükség van. Szeretném kérni az Európai Unió intézményét és a külszolgálatot, hogy nagyon komolyan kövessük nyomon az nikaragói eseményeket. Szerintem elkövethetett, elkerülhetetlen, hogy szankciókban részesítsük azokat, akik felelősek az emberi jogok megsértésére ebben az országban. Sőt, a Nikaraguát fel kell függeszteni a latin-amerikai együttműködési szerződés kapcsán, és ugyanúgy, ahogy a venezuelai esetében is azt akarjuk, a Nicaragua bolygójak is szabadságban, jogállamban és szabadon élhessenek, és ehhez hozzájárulásunkat kell adni. Köszönöm szépen, Gomez asszony következik. Az életem első 20 évében én ö, diktatúrában éltem, és ö, nagyon jól ö, látom, hogy mi történik. Jártam Nikaragaban 2011-ben is, és az elmúlt évben azt láttuk, hogy a korrupció és egyéb szélsőséges fellépések történtek. Az utcákban eh, Miliciák eh, közlekednek, a börtönökben nagyon sok a fiatal, aki, fiatal akiket terrorizmussal vádolnak, Lucia Pinera, Miguel, Morália, Ilana Gerez, Munoz és mások is még sokan a fiatal Amaya Copes belga fogoly is, aki egyébként belga, nikaraguai, és éjségsztrájkot folytat február óta és a rend, nikaraguai rendszer egyszerűen csak időnyerésre törekszik, és azt várja, hogy kiderüljön, mi lesz Venezuelában. Közelmúltban voltak tárgyalási kísérletek, de végül is ezek eredmény nélkül zárultak, és nem szabadítottak ki egyetlen egy foglyot sem, sőt, a foglyoknak a helyzete még romlott. Európának fel kell lépni, és a demokratikus záradékot kell alkalmazni, szankciókat kell ö, alkalmazni a az, ennek a kleptokrácia ellen, akik Ortega úr köré tömörülnek. Meg kell akadályozni, hogy vízumot kapjanak, le kell foglalni a javaikat Ortega úrnak, és a nemzetközi bíróság elé, elé kell őket állítani. Az a managuai központban nem érti magát az ember biztonságban. Szárjon! Elnök úr, köszönöm. Portugál vagyok, biztos úr, de most spanyolul szólok. Különösen számos nikaragói barátomhoz fordulok majd, akikkel találkoztam parlament managuai delegációja alkalmával, és azokhoz, akik azért harcolnak, hogy a demokrácia és a szabadság visszatérjen országukba mindannyiukhoz fordulok, apákhoz, anyákhoz, akik azt látták, hogy a katonák a tüntetések alatt meggyilkolták gyermekeiket, az egyetemistákhoz fordulok, akik a jövőjüket megtörni lehetják csak azért, mert békésen tüntettek, és mindahhoz a sok férfihez, nőhöz, akiket jogellenesen fogva tartanak, csak azért, mert véleményüknek hangot adtak, ezért embertelen büntetéseket szenvednek el, és fogvatartást nem emberhez méltó körülmények között. Itt van Miguel Mora újságíró ügye, valamint azon újságírói, akit éppen tegnap tüntettek ki tevékenységért. Ez tehát az, amit láthatunk magunk előtt, Az államcsíny csupán az Ortega Morillo rezsim propagandája volt, hogy ezt az elnyomást indokolja, és az emberi jogsértési eseteket. A látogatásunk ideje alatt megerősödött az elnyomás, Ortega meg akarta mutatni, hogy a nemzeti párbeszédet sem használja, ez csupán egy manőver az időnyerésre. Mi is történt? egy határidőt ülöztek ki az elnyomás beszüntetésére, a visszaélések kivizsgálására, az elkobzott vagyontárgyak visszaszolgáltatására. Itt arra lenne szükség, hogy az elnöki, az önkormányzati választásokat előrehozzák, a nemzeti közösség megfigyel, nemzetközi közösség megfigyelése mellett. Az EU-nak szankciókat kell alkalmazni az, a nikaraguai kormány felelőseivel szemben. A demokratikus klauzulát is aktiválni kell, az EU közép-amerikai társulási megállapodásra utalok itt nem lehet bezárni egy ajtót úgy, hogy egy ablakot nyitva hagyunk. Itt ez azt jelenti, hogy az európai adófizetők több millió eurója arra szolgál, hogy egy véres elnyomó rendszert finanszírozzon, amely több mint 300 halálesetért és 700 fogvatartásért felelős. A demokrácia nem egy független politikai modell mondja Zorinyó úr. Ez egy olyan dolog, amely ö, értékeken alapul, ez a mi projektünk alapjául szolgál. Megvan saját azonosságtudatunk, a demokrácia területünkön, a világban, a jogállamiságon alapul ez, a népek ö, méltóságán. Ezek ö, az elveink, amelyeket amelyekkel az a célunk, hogy például a nikaraguaiak is kifejthessék szabadon a véleményüket, és megszűnjék ez az autoritár rezsim. Tehát igenis aktiválni kell a rendelkezésünkre álló eszközöket nemzetközi szinten, hogy a nikaraguai nép oldalán álljunk, és visszaadjuk méltóságát. Bátran kell tehát cselekednünk, a holnap elfogadandó állásfoglalás mindennek a bizonyítéka lesz. Köszönöm. Assis képviselő parancsolja. Tisztelt biztos úr, tisztelt elnök úr, olyan generációhoz tartozom, amely a szandinista forradalmat lépésről lépésre figyelemmel kísérte, és nagyon örültünk annak, hogy a szomoza rendszert sikerült megdönteni, hogy a szandinisták győzedelmeskedtek. De sajnos ez az egész most összeomlott, és hogyha megnézzük, hogy mi történik most Nikaraguában, sajnos azt látjuk, hogy teljesen önmaga ellen fordult ez a rendszer, és nem egy külső ellenség, hanem egy belső ellenség tehet mindenről. Ugyanez történt Venezuelában is, megsértették a demokratikus értékeket, és nagyon komolyan visszaszorították és megfélemlítették a civil társadalom képviselőit, valamint az ellenzéki az ellenzéki képviselőket. Természetesen az Európai Uniónak minden egyes ilyen esetet nagyon komolyan el kell ítélnie. Nagyon szomorú, ami Nikaraguában történik. Úgy gondolom, hogy semmilyen emberi jogsértést nem tolerálhatunk, de amikor egy kormány részéről történik ez, akkor az a legkevésbé sem tolerálható. A közép-amerikai uniónak, az Európai Uniónak egy emberként kell fellépnie, ugyanis sajnálatos módon ez egy most már teljesen tarthatatlan helyzet. Köszönöm szépen. A spontán hozzászólások következnek. azt asszony az első. Především poděkovat těm, kteří iniciovali tuto Köszönöm szépen. Szeretnék köszönetet mondani mindazoknak, akik napirendre tűzték ezt a témát. Köszönöm azoknak, akik kezdeményezték azt, hogy foglalkozzunk a nikaraguai, nikaraguai helyzettel. Szelafranka úrra gondolok, és természetesen mindenki másra. Mindaz, ami most Nikaraguában történik, az teljes mértékben tarthatatlan. Én is Venezuelához és Kubához hasonlítanám a helyzetet. Ez a baloldali populista kormány ugye a gerilla háború után teljesen kifordult magából, folyamatosan sanyargatja a népet, és a folyamatos megtorlások és megfélemlítések következményeképpen több száz ember van börtönben. Politikai foglyokat kínoznak meg a börtönökben, és azok, akik részt vesznek a társadalmi tiltakozásokban, a megmozdulásokon, azokra szintén börtönbüntetés vár. Tehát tulajdonképpen bárki, aki Ortega ellen szót emel, és a represszív kormány ellen szót emel, azonnal rács mögé kerül. Köszönöm szépen. Poszpiszil képviselői most a szó. Tisztelt elnök úr, először is szeretnék reagálni arra, amit a kollégám mondtak, hogy meg azt remélte, annak fiatal volt Ortegában bízott. Én Csehszlovákiában értem, ja, és fiatal voltak, és emlékszem, a Daniel Ortega Csehszlovákiában járt, és a kommunista vezetőinket ölelgette, illetve Gustav Huszák elnökünket. Úgyhogy engem nem lep meg, hogy hova is jutott Ortega, és hova vezette országát. Szkeptikus vagyok, tisztelt biztos úr a tekintetben, hogy lehet-e bármit elérni, vagy párbeszédet folytani Ortegával. Véleményem szerint az egyetlen megoldás a demokratikus választás lehet, és ezt a politikai dinoszauruszt arra kellene késztetni, hogy vonuljon el a történelem temetőjébe. Minden szankciót és erőfeszítésünket oda, abba, abba az irányba kell bevetnünk, hogy szabad választások legyenek Nikaraguában. Köszönöm szépen. Következő hozzászóló. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! Enge, szeretnénk köszönetet mondani valamennyi képviselőnek, hogy a, segíteni kívánnak Nikaraguának, hogy a jellegi válságból a demokrácia útjára tudjon lépni. Az európai diplomácia példaszerű volt több tekintetben is, hallhatóvá tette az unió hangját Nikarakuába. Szeretnék köszönetet mondani az Európai Parlament elnökének Tajani úrnak is, hogy személyes elkötelezettséget várt, vállalt Nikaraguában az emberi jogok mellett. Nagy, meghallgattuk a különböző véleményeket, a képviselők azt kérték, hogy szankciókat alkalmazzunk Nicaraguával szemben, és bízom abban, hogy az Európai Külszolgálat és a tanács követni fogja a folyamatokat és a politikai párbeszédet, ami jelenleg folyamatban, vagy legalábbis reméljük, hogy majd folyamatba kerül és remélem, hogy a tanács nem fogja elmulasztani a lehetőséget, hogy szankciókat alkalmazzon egyes személyek vagy az egész rendszer ellen. Azt látjuk, hogy a politikai párbeszéd ehhez idő kell Nikaraguában. Engedjék meg végezetül, hogy üdvözöljem azokat a, a véleményeket, amelyek arra törekednek, hogy és úgy gondolták, hogy ki lehet mozdítani a helyzetet január végén. Ez segített annyiban, hogy megnyissuk az utat az, az, az irányba, amit remélünk, sikeres párbeszédhez vezet majd. Elnök, köszönöm szépen, biztos úr. Az állásfoglalási tervezettel kapcsolatos javaslatokat elfogtuk, lezárjuk a vitát, és a szavazásra holnap kerül majd sor. Most a következő napi rendi pontunk következik. A házassági ügyekben és szülői felelősségre vonat, vonatkozó eljárásokban a joghatóság kérdése, valamint a nemzetközi, illetve gyermekek jogellenes külföldre vitelével kapcsolatban. Megadom a szót a jelentés készítőjének. Tisztelt elnök úr, egy évvel ezelőtt kezdtük el a vitát erről a joghatóság, illetve az igazságügyi szó, döntések határozatok elismerése terén, illetve a nemzetközi, illetve a gyerekek nem, külföld, illegális külföldre vitelével kapcsolatban. Nagyon hosszú dokumentum született ebből, a parlament támogatta a Szevska úrnak a, követ, a korábbi jelentését, és rámutattunk néhány területre, amelyek nagyon fontos, amelyeket fontosnak találtunk. Például a gyerekeknek a meghallgatása, a közvetítési eljárása a családi ügyekben. Nagyon örülünk, hogy ezek végül is a végleges szövegbe bekerültek. Ilyen nehéz helyzetben, amikor a bíróság úgy dönt, hogy nevelőszülőkhez kell elhelyezni a gyereket, még ilyenkor mindig a bíróságra hárul, hogy eldöntsék, hogy a gyerek nevelőcsaládhoz, rokonokhoz kerüljön-e, vagy más megoldást találjanak számára. Ez nagyon nagy mértékben függ attól is, hogy milyen kulturális környezetből kerül ki az adott gyerek. Sokkal szorosabb együttműködésre van szükség a szolgálataink és a hatóságok között, ahhoz, hogy a gyerek lehető legjobb érdekeinek megfelelően lehessen dönteni. Nem szabad, hogy ez az, hogy a gyerekek attól függően, hogy milyen nemzetiségű szülők, nevelőszülőkhez kerüljön például vannak specifikus szabályok, és jó lenne, hogyha ezek a szabályok pontosabban kerülnének megfogalmazásra. Ugyanakkor az illetékes bíróság az mindig annak az országnak a bírósa kell, hogy legyen, ahol a gyermeknek az állandó lakhelye található hogyha mindkét szülő egyetért abban, hogy egy más bíróság kerüljön kijelölésre, akkor ez is elfogadható, illetve maga a bíróság dönthet úgy, hogy a gyerek érdekében egy más bírósághoz helyezi át az ügyet, hogyha az jobban tudja a gyerek érdekeit képviselni. Amikor egy gyerek visszakerül egy jogellenes külföldre történő elvitelt követően a bíróság megtagadhatja azt, hogy a gyereket a családnak adják vissza. Ugyanis ez adott esetben lehet a gyerek érteke és különösen fontos ez akkor, hogyha érzelmi vagy szexuális veszélynek van kitéve a gyerek. Hogy a parlament régebben már kérte, az exekvatúra eljárást azt megszüntették, és különböző bíróságokban ez különböző módon működik. A tagállamok együttműködtek velünk, és a szöveg, a dokumentum szövege végül is nagyon jól figyelembe vette a nagy különbségeket. Az, a, az életnek egy rendkívül bonyolult területe, és nagyon nehéz, illetve lehetetlen fekete-fehér döntéseket hozni. Először is a ö, bíróságot a gyermek érdeke kell, hogy vezérelje, és ez a megközelítés támogatható. Ez szerepel most Zövka úrnak a jelentésében. Köszönöm szépen. Thank you, Mr. President, honorable members. Tisztelt elnök úr, tisztelt képviselők! A brüsszeli eh, kettes eh, eh, megállapodás szabályozza a családi viszonyokat és a gyerekvédelmét is megfogalmazza. Javasoltuk, hogy ezt a az eszközt dolgozzuk át a határon átnyúló esetekre vonatkozóan, amikor a gyerek gyakorlatilag fogja lesz a hosszú jogvitáknak vagy rövidítsük le ezeket az eljárásokat. Engedjék meg, hogy felé, minden döntésnek, ami gyerekeket illet, független attól, hogy a szülők házasságban vagy házasságon kívül élnek-e. Ahogy ez múlt év decemberében a miniszterek két és fél éves tárgyalások után megállapodtak abban, hogy mi az, ami a gyerekeknek jobb védelmet adhat, és mik a megfelelő eljárások a családoknak. Köszönöm eh, azt, hogy támogatták ezt a javaslatot, és különösen szeretnék köszönetet mondani Czivka úrnak a kitűnő együttműködésért, amit tanúsított ebben eh, az ügyben és a második vélemény kidolgozásában. Nyilván észrevették, hogy sok parlament kifejezetten az első vélemény befoglaltakat bekerültek a kompromisszumos szövegbe. Másfelől Tudom, hogy a szöveg nem tartalmaz mindent, amit sokan önök közül kértek. Nem szabad elfelejtenünk, hogy ezeket a szabályokat egyhangulag fogadták el, a tárgyalások nem voltak egyszerűek, és a szövegekben jelentős jobbítás sikerült elérni. A köztes eljárásokat is sikerült kiküszöbölni, hogy a határon átnyúló elismerése megtörténjen a határozatoknak, az úgynevezett exekvatúra, és az ítéleteknek a végrehajtása nagyobb jogbiztonságot fog eredményezni. A gyerekek visszaadása folyamatában sokkal rövidebb határidőket kell alkalmazni az eljárás során. A szöveg megerősíti a gyereknek a jogait, és biztosítja, hogy ebből a szemből csak néhány olyan kivétel van, amire sor kerülhet az eljárásban. A tagállamok kölcsönös elismerési gyakorlata e tekintetben segítheti az elismerést, illetve a határozatok végrehajtását. Ez segíti a jobb igazságszolgáltatást az Unióban. Továbbá a kompromisszumok sokkal világosabb szabályokat fogalmaznak meg, hogy mi történjen, hogyha a gyerek, gyereket egy más tagállamban kell elhelyezni, illetve igyekszik lefedni a különböző határon átnyúló elhelyezéseket és egy sokkal hatékonyabb együttműködést biztosít a központi hatóságokkal, amelyeknek fontos szerepük van a bírósággal együtt a megfelelő szabályok alkalmazásában. Várom az önök véleményét, és remélem, hogy nagy ö, mértékben támogatni fogja a holnapi szavazáskor az Európai Parlament ezt a ö, az anyagtervezetet. Elnök, köszönöm szépen, Angoranza képviselő következik. Köszönöm, elnök úr. Mint a gyermekekkel foglalkozó munkacsoport vezetője, nagyon örülök a Brüsszel 2-nek, mert ez is fontos eszköz a gyermekek védelmére. Így kölcsönösen elismerhetőek a szülői felelősségre vonatkozó szabályok és döntések, ráadásul ez komolyabb jogbiztonságot fog megvalósítani. Amikor két különböző nemzetiségű szülő elválik, és az egyik elviszi a gyermeket a származási országába, a másik szülő beleegyezése nélkül akkor gyorsított és egyszerűsített eljárásban vissza lehet vinni a gyermeket, amely nagyon sok gyerek életét meg fogja könnyíteni. A gyermek jogellenes külföldre vitele nagyon komoly negatív hatásokkal van a gyermek életére. Minél hosszabb ideig van a gyermek jogellenesen külföldön, annál erősebb ez a kihatás a gyermekre, és természetesen mindannyiunk célja az, hogy csökkentsük ezeket a káros hatásokat a gyermekre. Ez a jelenlegi szöveg komoly lépés előre. Fontos tehát, hogy gyorsan megszülessenek a döntések, és hogy ezeket gyorsan végre is hajtsák. Természetesen sok esetben megfellebbezik ezeket a döntéseket, de ezeknek a fellebbviteli eljárásoknak is gyorsan le kell zajlaniuk. Fontos az is, hogy a gyermek, vé- gyermek véleményét is figyelembe vegyék, mert csak így érvényesülhet a gyermek legfelsőbb érdeke, ami ugye ennek az egész szövegnek a mozgatórugója. Sajnálatosnak találom, hogy a tagállamok végül nem tudtak megegyezni a meghallgatásokra vonatkozó szabályokban. Nem elég azt elérni, hogy a gyermek elmondhassa a véleményét, ugyanis a gyermekre negatív hatással is lehet a meghallgatás, hogyha nem gyermekbarát módon folytatják le ezeket a meghallgatásokat. Mint koordinátor nagyon sok uh, ilyen jogellenes külföldre vitelre vonatkozó tárgyalást láttam, és uh, egy tárgyaláson, egy tárgyaló teremben egy gyermeknek uh, szót kapni és hozzászólni nagyon komoly stresszel jár a dupla viktimizációt meg kell akadályoznunk, és olyan környezetet kell teremtenünk, ahol a kölcsönös bizalom uralkodik. Ez a legjobb megoldás arra, hogy hosszú távú megoldásokat találjunk. Az alternatív vitarendezés rendkívül fontos, és minden egyes ilyen a határokon átnyúló ügybe be kell vonni a szakértőket és a szülőket. Úgy vélem, hogy mindenképpen segítséget kell nyújtani a szülőknek és a gyermekeknek abban, hogy a vitát gyorsan le lehessen zárni, és hogy biztosítani tudjuk a gyermek legfőbb érdekét, azt, hogy mindkét szülővel egyaránt találkozhasson. Köszönöm szépen! Gebhardt képviselő. Elnök úr, biztos úr, a gyermekek helyzet a különböző nemzetiségű pároknál, ahol a kapcsolat megszűnik, azáltal is megnehezedik, hogy különböző hagyományok, kultúrák léteznek, és nagyon eltérő bírósági rendszerek. Éppen ezért jó, hogyha a jogszabályokat javítjuk e területen, és örülök, hogy számos javaslat, amelyet mediátorként az Európai Parlament részéről az áru jelentésembe befoglaltam. Most befogadásra talált ezen jogszabályban, mert az a tapasztalatom itt a munkám során, hogy itt valódi problémák alapján születtek ezek a javaslatok. Ezért jó, hogy a határokon átnyúló eljárásokban rövidül az idő a szülői felhatóság kijelölésére, és nagyobb jogbiztonság születik ezen eljárásokban. Nagyon jó dolog ez, és ezt kifejezetten üdvözlöm. Ez egyik oka annak, amiért mi szociáldemokraták azt mondtuk, hogy mi a gyorsabb eljárásokat támogatjuk, mert azt akarjuk, hogy a polgárok számára ez egy könnyítést jelentsen, és a lehető leghamarabb megszülessék ez. Nagyon örültünk ennek, és a tanács sokkal messzebb lépett, mint a múltban, amikor nagyon tartózkodó volt azt illetően, hogy hogyan lehetne javításokat bevezetni ezen a területen. Ugyanakkor van még néhány terület, ahol dolgozni kell, amelyekkel nem vagyok elégedettek, miért csak házasságban élő párokra érvényes ez, miért nem érvényes az élettársi kapcsolatra, miért van diszkrimináció az LGBTI párokkal szemben, őket miért nem veszik figyelembe. Ez tehát egy ilyen régi módi társadalmi életmodell, amely már nem része a valóságnak, és ez egy elvesztegetett lehetőség arra is, hogy minimális standardeket állapítsunk meg a gyermekek meghallgatása során. Sajnálatos módon eljavaslatainkat nem vették figyelembe. Köszönöm, hogy az elnök. Zlotowski úr következik. Köszönöm, elnök úr. A családi konfliktusok mindig drámát jelentenek, és ezek áldozatai a kiskorúak, a gyermekek. Itt a váltakozó szülői felügyelet jelenthet megfelelő megoldást, és különösen ezek azok a helyzetek, ahol a szülőpár két tagja eltérő nemzetiségű. Néhány hónappal ezelőtt az Európai Parlament idevágó állásfoglalásában, amire Peter asszony emlékszik, rámutatott nyugtalanító gyakorlatokra a német Jugendamt ifjúságvédelmi hivatal részéről, mely megnehezíti a kapcsolattartást a nem német szülőféllel. Ugye itt lengyel panaszok is születtek. Fontos a gyermek jogát tiszteletben tartani, nyelvi, kulturális, vallási azonosság tudatát tiszteletben tartani, amikor a váltakozó szülői felügyeleti rendszer valósul meg. A lengyel kormány javaslata lehetővé teszi a gyorsabb döntést, és annak kijelölését, hogy mely szülő ö, legyen a gyermek gondviselője. Reméljük, hogy végre sikerül beavatkozni pontosan a német kormány ezen vitatható gyakorlataiba is. Koferáti úr mondja az elnök. Biztos úr, most egy rendelet módosításáról vitázunk, amely rendkívül fontos. Egységes normákat határoz meg a vállás, különélés, a házasság megszüntetése kapcsán, illetve a szülői felügyeletet is kijelöli az eltérő nemzetiségű szülők esetén. A kompromisszum kielégítőnek tekinthető, a bevezetett módosítások nagy részével egyetértünk, ezek helyes irányba mutatnak. Helyes az, hogy a kiskorúakra vonatkozó eljárások, illetve a jogás külföldre vitelük nagyon gyors ügykezelést von maga után, és azt hiszem az is helyes, hogy ösztönözzük a mediáció használatát, ahol ez lehetséges. Ugyanakkor elfogadhatatlan, hogy az történjen, ahogy most történik, hogy nem egyenlőek a jogok az európai polgárok között ugyanezeket a jogokat nem lehet alkalmazni az azonos nemű házastársakra, vagy az élettársi közösségben élők, élőkre. Őket kizárják ezen rendelet hatája alól. És semmiféle hasznát nem élvezhetik a bírósági együttműködésnek családjog területén. Ezen kívül tehát ki zárják őket ebből a hatályból, a vállás, a házasság megszüntetése, a különélésről szóló döntések esetén, valamint a szülői felügyeleti jog meghatározásakor. Ez olyan, mintha lennének A kategóriás és B kategóriás polgárok, és ez, ez utóbbiak csekélyebb jogokkal rendelkeznek, ez elfogadhatatlan. Számos módosításban jutottunk, hogy a hatályt kiterjesszük, de ezeket sajnos elfogadhatatlannak minősítették, ez érthetetlen. Szerintem ez egy súlyos hiba, és elhibázott, hogy nem terjesztjük ki mindenkire ugyanazokat a jogokat. Önök, köszönöm, Ward képviselőasszony következik. Uh, thank you. Köszönöm szépen, elnök úr. Ennek a parlamentnek a legfőbb feladata az, hogy megvédje az európai polgárokat, leginkább a legveszélyeztetettebb csoportokat, a gyermekeket. Amikor a gyermek elhelyezéséről döntenek, azok mindig nehéz ügyek, különösen akkor, hogyha határokon átnyúló ügyről van szó. Fontos tehát, hogy ne legyenek kiskapuk és ne legyenek szürke zónák, hogy jogilag minden teljesen egyértelmű legyen. A gyermek legfontosabb érdeke valóban érvényesüljön. Itt a parlamentben létrehoztunk egy gyermekjogi bizottságot, és én mindenképpen úgy gondolom, hogy a gyermekek hangját meg kell hallgatni minden egyes olyan ügyben, ami a gyermekeket és a gyermekek jövőjét érinti. Fontos lenne az is, hogy a partner, partnerségi kapcsolatokat ugyanúgy bevegyük a hatályba, mint a házasságokat. Ugyanis, hogyha nem teszünk így, akkor az nagyon sok gyermekre káros hatással lehet, mint ahogy azt számos határokon átnyúló ügyben már láttuk. Köszönöm szépen, Kinicsi asszonyi a szó. Grazie, Presidente. Köszönöm, elnök úr több mint 16 millió család az EU-ban különböző nemzetiségű szültársakból áll. Ez az európai integráció kedvező hatása, de ehhez megfelelő jogi keretre is szükség van, hogy a családi vitákat, a kiskorúak védelmét szabályozni lehessen, hogyha megszűnnek ezek a családok. A bizottság szerint 1800 jogellenes külföldre vitel történik évente, tehát olyan esetekről van szó, amikor a szülők vitatkoznak a gyermek felügyeleti jogán. A Brüsszel egyes rendelet a korábbi jogszabályt módosítja, a visszatérítést illetően is, és innovációkat vezet be, a nemzeti hatóságokra kényszeríti azt a kötelezettséget, hogy meghallgassák a kiskorút Sajnáljuk ugyan, hogy a rendelkezést ki kellett volna igaz, egészíteni a meghallgatás mód az zatainak meghatározásával és a traumától való védelemmel a kiskorú esetében, és egy további kötelezettség kellene a nemzeti hatóságok számára a mediáció felajánlásával, és itt mindennek előtt a gyermek érdekét kell szem előtt tartani, hiszen a gyermekeket mindig védeni kell. Köszönöm. Köszönöm szépen, következő Köszönöm szépen. Tisztelt elnök úr, üdvözöljük ezt a változtatást a Brüsszel ii rendeletben. Voltam igazságügyi miniszter, és természetesen emlékszem olyan esetekre, ahol határokon átnyúló ügyekben gyermekjogellenes külföldre vitelénél a különböző tagállamok különböző módokon jártak el, és különböző határozatokat hoztak. Nagyon fontos tehát, hogy harmonizáljuk ezeket a fellépéseket, és közelebb hozzuk egymáshoz a tagállami gyakorlatokat. Nagyon örülök annak, hogy a határidőket lerövidítették, ugyanis a múltban nagyon sok ügy húzódott, halasztódott és késlekedett. A munka felgyorsítása mindenképpen pozitív előrelépésnek tekinthető. Ezen kívül beszélnünk kell a gyermek kötelező meghallgatásáról is. Természetesen fontos, hogy a gyermekek elmondhassák a véleményüket. Egyre több vegyes házasság születik, és sok házasság fel is bomlik, tehát fontos, hogy ezeket az ügyeket megfelelőképpen tudjuk kezelni. Köszönöm szépen, López Aguilar képviselő. Komisario... Köszönöm szépen, elnök úr. Tisztelt ki, biztos úr, vagy óriási lépés ez a Lisszaboni szerződés hatályba lépése óta, és az uniónak végre van jogalkotási lehetősége a családjog területén is, házasság érvényesítése, szülő kötelezése bizonyos határon átnyúló kérdésekben. Ez óriási lépés, ugyanakkor persze nem megoldás mindenre. A az Európai Parlament konzultatív szerepe fontos, és a tanácsban pedig egyhangú döntést sikerült elérni. Mindenképpen pozitívan érzékeltük ezt, hogy az exekvatúrának a megszüntetését elértük, a gyerek meghallgatása lehetségé vált, illetve pontosításokra kerültek a gyerek jogellenes elvitelekor alkalmazandó jogok, illetve a joghatóságok szerepe. Ugyanakkor fontos lenne azt is hangsúlyozni, hogy mi a, van még hátra. A különböző családformáknak az elfogadása, az azonos neműek közötti házasság. Egyes országokban létezik, például Spanyolországban, közben vagy más országokban nem és itt fontos lenne az Európai Parlamentnek a jogalkotása, és majd május 26-án döntünk az új parlament összetételéről. Maria Szur következik. Köszönöm szépen. A ö, 2003-as rendeletnek a felővizsgálata mindenképpen nagyon fontos, mert különböző családformákkal kapcsolatos kérdésekkel foglalkozik. Természetesen vegyes házasságokról van szó, és mint tudjuk, vannak vállások is, és különbségek vannak abban, hogy hol, hogyan helyezik el a gyereket, melyik szülőnek a felügyeletére bírja, bízzák illetve milyen gyermekeltartatási feltételeket szabnak. Előfordul, hogy a gyereket gyakorlatilag valamelyik szülő elrabolja, és máshová viszik. Előfordul, hogy a gyerek nevelőszülőkhöz kerül, vagy intézeti ellátásba, gondozásba adják. Nagyon sok a panasz a politikák iránt, amit például Észak-Németországban alkalmaznak. Ezek az ügyek rendkívül figyelemre méltóak, meg kell néznünk az exekvatúra kérdését is, természetesen nagyon fontos a bírósági ö, ítéletek vagy határozatok ö, kölcsönös elfogadása és az időkorlátok figyelembevétele. Köszönöm szépen, Máriasz úr. Ászon Druga úr következik. Kedves kollégák, mint ahogy ez már elhangzott, a fokozott mobilitással együtt jár az unión belül olyan problémák, amelyek megkövetelik figyelmünket, és új jogszabályok is szükségesek. Egyre több olyan házasság van, ahol különböző állampolgárságú személyek kötnek. Éppen ezért egyre több határon átnyúló jogvita is keletkezik. Gyakorlatból tudjuk, hogy az eljárások rendkívül hosszadalmasak, a ö, bíróságok értelmezései és különbözők, ez mindenképpen kihat a gyerekre, aki bizonytalanságban él. A bíróságnak az automatikus ítélet végrehajtása a, hatá- a tagállamoknak a ö, hatása, és a, nagyon fontos. Eznek hozzá kellene járulni ahhoz, hogy jobb legyen az eljárás, és mindig a gyereknek az értéke, érdeke kell, hogy prioritásként szerepeljen. A gyereknek persze az lenne a legjobb, hogyha a szülők nem válnának el. Biztos úr következik, öné a szó. Mr. President, honorable... Elnök úr, tisztelt parlamenti képviselők! Köszönöm szépen ezt a vitát, amelyben nagyon sok érdekes pont elhangzott. Mindaz, amit önök elmondtak, tulajdonképpen kikövezte az utat a román elnökség számára, annak érdekében, hogy minél hamarabb alkalmazni lehessen az új szabályokat, hogy segíteni tudjuk azokat a családokat, akik nehéz helyzetben vannak, és legfőképpen, hogy segíthessünk a gyermekeknek. Köszönöm még egyszer az önök segítségét. Köszönöm szépen, biztos úr, mondja az elnök. Ezzel a vitát lezárom, a szavazásra a holnapi napon kerül sor. Köszönöm szépen a biztos úrnak, hogy itt volt velünk, köszönöm minden hozzászólónak, hogy részt vett a vitában. Az elnök megköszöni a tolmácsok munkáját, a tolmácsok is köszönik a figyelmet. Holnap, március 14-én csütörtökön, 9 órakor kezdődik majd a plenáris ülés délután egyig, majd pedig délután háromtól délután ötig. Az ülést holnapig felfüggesztem.